szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz, állatjóléti új stratégia, ez a Agrár és Vidékfejlesztési Bizottságtól érkezett, is biztos üdvözlöm, és Szikerszki úrnak fogom megadni a szót, aki a szakbizottság elnökeként és a szóbeli kérdés beterjesztőjeként kapja meg a szót. Parancsoljon! Komisja, rozvoju, komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia pytanie w sprawie nowej polityki dobrostanu. a mezőgazdasági szakbizottság nevében szeretnék egy kérdést feltenni az e európai bizottságnak az állatjóléti stratégiáról a 2016-os és 20-as évek közötti időszakra. A bizottság ezzel kapcsolatos közleménye az Európai Parlamentben igen nagy támogatásra talált, mivel az elmúlt öt évben egy valódi állatjóléti stratégiát terveztek. A parlament szándéka az, a parlamentet nagyon is eh, nagy elégedettséggel töltötte el, hogy a 2010. május 5-i állásfoglalásának sok gondolatát beledolgozták az előző időszakra vonatkozó stratégiába. A parlament üdvözli az előrelépéseket, és kéri, hogy azokat a pontokat, amelyeket még nem hajtottak végre, azokat, azoknak a végrehajtásáról gondoskodjanak. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság bizottság eh, készít-e majd a 2016 és 20-as évek közötti időszakra is egy új stratégiát annak érdekében, hogy folytatódjon az állatjóléti stratégia, és hogy az állatvédelmi politika az Európai Unióban megfelelő legyen. Másodszorban a bizottság állatjóléti stratégiája eh, központi kérdésként fogják kezelni azt, hogy egyszerűstse az állatvédelmi jogszabályokat, hiszen az, az Európai Parlament egy twelve es júniusi állásfoglalásában ezt is kérte. Azon kívül, hogy egy stratégiát, stratégiának az összeállítását kérte. A mezőgazdasági bizottságnak tehát ez a kérdése, és még ehhez kapcsolatban lódva szeretnék néhány szót hozzáfűzni. A mezőgazdasági bizottságban gyakran beszélünk erről a témáról. A kap reform keretében már bizonyos intézkedéseket megtettek. Az állatvédelem az emberi értékek számára is, szempontjából is fontos, és a fenntartható fejlődés szempontjából is jelentős. Sokat tettünk az állatvédelem javításáért. Nagyon magas színvonalú követelményeket támasztunk, ezeket szeretnénk, igyekszünk érvényesítetni, bár ezek néha azt eredményezik, hogy a globális piacon kevésbé vagyunk versenyképesek. már egy mai jelentésben is hallottunk erről. Szeretnénk, hogyha a, az általunk elért színvonal globális színvonalá válna, de eznek megvalósítása egy sor akadályba ütközik még. Ez azt jelenti, hogy egy sor terméket a harmadik országokból importálunk. Az utóbbi időben különböző dokumentumot dolgoztunk ki ebben a témában. Például a tenyésztett állatok jólétéről, a tenyész anyagról, a szaporító anyagról és az Európai Unióba behozott állatokról. A lovak, sertések és szarvasmarhák szempontjából már vannak bizonyos követelmények. Aztán a különböző termékekre vonatkozólag, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyi gyógyszert tartalmaznak a termékek. Ezzel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy az Európai Unió által előírt követelményeket mindenhol betartsák. az állatok jólétével akkor is probléma van, hogyha az állatok táplálását tekintjük, hiszen hormonok, antibiotikumok alkalmazása igen elterjedt a takarmányozáson keresztül, illetve a kísérletezésre használt állatok jóléte sem feltétlenül biztosított. Sokszor kérdéses az is, hogy egyáltalán megfelelnek-e a céloknak ezek a bizonyos kísérletezések. Köszönöm, Szikerszki úr, és pedig biztos úr a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az állat jólét. Nagyon fontos és ugyanakkor kényes kérdés, és nagyon közel állt milliók szívéhez állampolgárok agályai övezik az, az állatokkal való megfelelő állásmódot. A jelenlegi európai stratégia, melyet a bizottság 2012-ben fogadott el, még, még folyamatban van. A bizottság célja, tehát amíg nyitva, amíg a végrehajtás sorol cselekvések befejezése, kell még dolgozni azon tehát, hogy a érvényelő szabályok végrehajtását erősítsük, párbeszédet folytassunk a stakeholderekkel, és vizsgáljuk meg annak lehetőséget, hogyan tudjuk az állatjódi meggondolásokat és célokat a nemzetközi egyezményekben beépíteni. Az Európai Unió nagyon széles körű szabályrendszerrel bír az állatjó tekintetében nagyon sok fajt, lekedve a sertések, hús baromfi és tojó baromfi tekintetében, és egyes term- nagyon sok terméket lefedve, macska ledel, kutya ledel, és sorolhatnám. Prioritázni kell a kritikus fontosságú elemeket a gyakorlatok végrehajtásával. Az elmúlt évek tapasztalatákból tanulni kell, és az e, szélesen elterjedt, hogy elterjedt, meg nem felelés gyakorlat ellen kell fellépni azokon a területeken, ahol az érzékelhető, megakadályozva azt, a, farokcsong, a sertések farokcsonkítását például, vagy egyéb olyan sertés jóléti e, intézkedéseket fogandosítva, amelyeket előrányít a stratégia. A best practice kapcsolatos pilot projektek az állatszállítás tekintetében nagyon nagy figyelmet érdekelnek. Ezt az Európai Parlament is támogatta a 2015-18-ig terjedő időszakban. Harmadsorban szeretném megemlíteni, hogy az Európai Bizottság javasolta, hogy az ellenőrzések tekintetében érvényből szabályokat vizsgálják felül. Itt lehetne javítani az állat jóléti követelmények betartásának mikéntjét Például létre lehetne hozni egy európai referencia, eh, európai referencia központokat az állatjólét tekintetében. A stakeholderekkel való párbeszéd tekintetében nagyon széles körű érintettekkel kell folytatni a párbeszédet, hogy tovább javítsuk a végrehajtást. Szeretnénk első körben azt megvizsgálni, hogy egyáltalán a társadalomban van-e igény az ilyen gyakorlatra, és meg kell vizsgálni, hogyan lehet struktúrálni ezt a párbeszédet a jövőben. Aztán a nemzetközi cselekvések körében az európai állampolgárok agályai nyilván nem állnak meg a határokon, és ez helyén való is, ezért világszerte kell erősíteni ezeket, ezek kérdések szem, figyelmevételét és az állatállomány tartásának mikéntjére vonatkozó szabályokat az import területén is így lehet az Európai Uniós normákat magas szinten tartani, annak elleni, nyomás gyakorlás ellenére, amelyet a globalizációhoz magával. Kollégámmal együtt vizsgáljuk, a kereskedelem és mezőgazdaságért felelős biztosakkal együtt azt vizsgáljuk, hogy az állatjólét piaci követelmény hogyan tudjuk jobban valorizálni globális szinten. Az állattenyésztés világ vezető szerepet játszik Európában az állatjólét tekintetében, és ennek piaci értéke is van, ezt ki kell aknázni az etikus termelés szabályai mellett. További lépéseket mérlegelünk, és arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy 2000 számban a bizottság egy új Euróbarométer felmérést rendel, készített, az állat jólét kérdéseit vizsgálandó, amely nagyon fontos információs forrás, ez a szakpolitika szempontjából az képzés és a, a tudatosság felmérésére. És ennek fényében fogjuk megtervezni a következő lépéseinket az Euróbarométer felmérés adatainak felvés, feldolgozása után. Köszönöm. Thank you, Köszönjük, biztos úr, a hozzászólók listáján. Elsődesz úr, akit nem látok az ülésteremben, ezért tovább lépünk De Castro úr, aki egy percre kap szót. Presidente, commissario, onorevoli colleghi. Biztos úr, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, az Agrárbizottság állat jóléti kérdésekben már többször megnyilatkozott. A világon talán a legszigorúbb állat jóléti szabályokkal bírunk. A következő stratégia a végéhez, a jelenlegi stratégia végéhez közeledik. A kérdésünk az, hogy a következő időszakra létezik ilyen stratégia. Az új szabályok meghozatal előtt azonban arra lennénk kíváncsiak, hogy a fennálló stratégiából mit kívánnak még végrehajtani, illetve hogyan kívánják a jelenlegi stratégia eh, egyforma megvalósulását biztosítani, garantálni. Egyre szigorúbb szabályokat követelünk, az állattenyésztők szemére anélkül, hogy reciprocitást várnánk el az unión kívüli állattenyésztőktől. Ez versenyhátrányba hozza az európai gazdákat, és Európán kívülre nyomja az állattenyésztést, ez senkinek sem jó. Köszönjük, Nikózon úr másfél percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mint minden európai szak politika formáló, én is úgy gondolom, hogy a tudományos eredmények, a bizonyítékok és a gyakorlat kell, hogy vezesse a kezünket, amikor ilyen szabályokat hozunk. Nem szabad, hogy a, a tényleg a közvélemény befolyásolja bennünket ez ügyben, bármennyire is fontos a közvélemény. Az állatok jóléte szempontjából egy olyan stratégiára van szükségünk, amely működőképes, nem ró túl nagy terhet a gazdákra hiszen lássuk be, hogy a mindennapokban akármilyen jó szándék nem lehet minden szabályt végrehajtani. Az Európai Bizottság például azt javasolja, javaslata a, a, arra vonatkozóan, hogy az állatok takarmányába keverjenek gyógyszereket. Nos, ez például a ágazatban negatív következményekkel járhat. Az Egyesült van az én választó körzetemben főleg szigorúan végrehajtjuk az állatjóléti szabályokat, mások pedig ennél jóval lazában értelmezik ezeket, így tehát a versenyelőnyünket veszítjük el. Éppen ezért fontos, hogy az, hogy az állatjóléti szabályok szigorát ne csak az unión belül, hanem a kereskedelmi megállapodásokban is érvényesítsük, annak érdekében, hogy a harmadik országok ne kerüljenek Európával szemben verseny előnybe, csak azért, mert szigorúak az állatjóléti szabályunk. A szarvasmarhák mi? A tüdővész egyre nagyobb problémát okoz a szarvasmarha ágazatban, de elnök azt mondja, az igazság az, hogy a meglévő szabályok kellene a tagállamoknak végrehajtani, és akkor az állatjólét sokkal jobban alakulnak. Köszönjük, két és fél percben Fedelő úr kap szót. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen eh, nagyot haladt ez a eh, folyamat. A mezőgazdasági bizottság megfogalmazásában is tükröződik a polgárok véleménye, a mezőgazdasági bizottságnak ezt a témáját én is nagyon szorosan nyomon vettem. Szeretnénk állásfoglalással is megtámogatni ezt a vitát. Köszönöm szépen biztos úrnak, hogy ilyen elkötelezett a tárgy iránt. Egy sor javaslattal éltünk arra nézve, hogy hogy tudunk tovább haladni. Először is megfelelőképpen értékelnünk kell azt, ami az előző stratégiában megvalósult. És úgy gondolom, konzultációt kell tartanunk a következő stratégia kialakítására nézve. Nagyon fontos, hogy egyszerű legyen a jogszabálycsomag, hogy kiegyensúlyozott legyen, és legfőképpen az fontos, hogy az európai gazdálkodókkal együttműködésben készüljön el. Semmiképpen nem alkothatunk olyan jogszabályt, amely a gazdálkodók ellenére hat a stratégiának szélesebb előtre tekintést és az eszközök szélesebb tárát kell nyújtania. És nagyon fontos, hogy egy harmonizált állatjóléti jogszabályrendszert alakítsunk ki, hiszen ezek nagyon különbözőek egyelőre a tagállamokban, a különböző rendelkezéseket nem egyformán hajtják végre a különböző országokban. Svédországban például van egy sertés irányelv, amely 2003-tól 2013-ig terjedő időszakot kell, hogy lefedjen, de hogyha megnézzük a svéd egyetemeken elkészített felméréseket, azt látjuk, hogy a 28 ország közül csak 8 országban valósul meg igazából ez az irányelv. Jó lenne, hogyha az antibiotika használatát is felülvizsgálna a stratégia, illetve hogy az állatoknál alkalmazott antibiotika az embereknél alkalmazott antibiotikára milyen hatással van. És meg kell próbálni minél átláthatóbb, minél egyszerűbb rendszert megállapítani, hiszen jelenleg külön, 30 különböző rendszer létezik, már pedig ez a belső piac javára is válna. Elnök, köszönöm szépen, Hazaka asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az a fájdalom, amit az állatoknak okozunk, az óriási. Ezért a stratégiára szükség van. A Tisztában és 13. cikke is kimondja, hogy az állatok tudatos lények, és figyelembe kell venni ezt a tényt. Ezt a bizottság ugyanakkor az állatjólét területén az állatok kínját és fájdalmát nem veszi figyelembe kellő képpen, hogyha Európában továbbra is állatviadalokat folytathatnak. Mit ér a bizottság szava, hogyha az állatok lemészállása szemben nem kínálunk elég alternatívát? Mit ér a bizottság szava akkor, hogyha Európán keresztül oda-vissza szállítják az állatokat, borzalmas fájdalmat okozva nekik. Tehát a, nem lehet, nem, nem tiltjuk ezeket a tevékenységeket. Elnök úr, a bizottság foglalkozhatna ezekkel a elfogadhatatlan helyzetekkel, és az Eurobarométer felmérés alapján lehet új stratégiát írni, ám múlt héten jelezték az érintett civil szervezetek, hogy nem sokat várnak az új EU stratégiától és ez a parlamentben lefolyt vita előtt történt. Remélem, hogy a bizottság bebizonyítja, hogy figyelembe veszi, tisztelben tartja a vállalatok és az állampolgárok széles körnek felhívását az állatok érdekében, és az, azokat a támogatásokat, amelyek nem, fel, amelyek nem tartják be ezeket a szabályokat, azokat meg kell szüntetni. De szúr megérkezett a teremben, most megkapja a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégáim, elnézést kérek, de úgy tűnik, hogy a német-francia határon nagyon nagy volt a forgalom, és ezért késtem az ülésről. Az EPP frakció nevében üdvözlöm azt, hogy a bizottságnak a 2016 és 2020 évek közötti stratégiával kapcsolatban kérdést teszünk fel. Tudja mindenki, hogy az állat jóléte legmagasabb prioritást élvez az egészséges állat csak az az állat, amelyet jól tartanak, és csak ez az állat ad megfelelő terméket. És nem csak a mezőgazdaságban tartott állatokra kell, hogy vonatkozzon ez a stratégia, hanem a házi állatokra is. Ezért szükséges az új stratégia Azonban nem szabad eltúloznunk semmit, hiszen az ahhoz vezetne, hogy Európából a világ más részeire helyeződik át a termelés. 1976 és 2008 között csak 6%-kal növekedett a hústermelés Európában, míg, az, míg a világ más részein 300%-kal és ezért nagyon fontos hogy ne akadályozzuk meg az állatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal a versenyképességet tehát óvatosan arányosan cselekedjünk és úgy vigyük keresztül a jogszabályokat hogy a termékek és a termelés maradhasson európában. megfelelő szigorú előrások legyenek annak megfelelően hogy meglegyen a megfelelő állatjólét hogyha például a teheneken tartását az alpi területeken nagyon szigorúan szabályozzuk, akkor ott meg fog szűnni a tenyésztés. Ezért kérem, hogy óvatosan és mérsékelten járjunk el. Köszönöm szépen, Taylor úr, a szó másfél percre. Köszönöm szépen. Én alelnöke vagyok az állatjóléti eh, csoportnak, munkacsoportnak, és ezért nagyon nagy melegen üdvözlöm ezt a javaslatot, illetve a megfelelő, meg jelenlegi stratégiának az értekelését, ahol a 19 intézkedés közül még csak 9-et hajtott végre a bizottság ezért úgy érzem hogy bármilyen új stratégiának először is arra kellene sürgősen felszóltania hogy legyen egy átfogó és világos felülvizsgálata a jelenlegi állatjóléti jogszabálykeretnek amely javtja az állatjólétet ahelyett hogy rontaná és felvizezné a jogszabályokat. amikor egyszerűstésről beszélnek az emberek a jogszabályok egyszerűstéséről akkor gyakran a felvizezés kerül helyette sorra, már, bár pedig inkább a végrehajtásra kellene eh, gondoskodnunk. Különösen meg kellene említenünk azt, hogy az állatok érző lények, és ezért európa szerte meg kell tiltanunk az állatokkal való rossz bánásmódot és az állatok szenvedését hiszen nagyon nagy különbségek tapasztalhatók a bánásmód és a jólét között, és az állatjóléti jogszabályok átültetése, valamint végrehajtása is nagyon fontos. az én szavazókörömben is a harmadik legfontosabb téma az e-mailek témájai közül, de az embereknek nagyon fontos az állatjólét, és a parlamentre figyelnek most is. Köszönöm, Ágnyú úr, két percre Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor állatjólétről beszélünk Európában, akkor valóban a kultúrák összecsapását láthatjuk, mert a mediterrán országokban például a bika viadal mai napig az emberek kedvenc elfoglaltság, egyik kedvenc elfoglaltsága, nem látnak ezzel semmi problémát. A Rómában az ember tegyen úgy, mint a rómaiak, nincs ezzel semmi gond. Sajnálatos módon a közösségi agrárpolitika miatt a brit adófizetők szubvencionálják a bikaviadókat, mert a bika viadalok céljaira tenyésztett bikák olyan területen legelnek, amire uh, ugye bár területalapú támogatást kapnak. Semmiféle konkrét jogszabály nem mondja ki, hogy ilyen célra uh, nem lehet felhasználni az EU, a brit adófizetők pénzét, ugyanakkor készülődik egy uh, évszavazás az uniós tagsággal kapcsolatban az Egyesült Királyságban, és az eurofileket ha erre emlékeztetjük, hogy például bika viadalok céljaira használják az adófizetők pénzét, akkor bizony eh, hát eh, nehéz eh, helyzetbe kerülnek. Romániában például a kutyákat, a kuborkutyákat például elővik. A kérdés az igazi kérdés az, hogy bárhogy is ölik meg őket, mit tesznek utána velük? Eltemetik őket? A környezetvédelmi szabályok szerint nem lehet az európai szabályok szerint ezeket eltemetni, vagy elégetik őket esetleg égetőművekben? Akkor meg a zöldek kiabálnak, hogy nem jó, vagy esetleg bedarálják őket állati fehérje terméknek. E, e, e, tehát egyik megoldás sem működik. Persze Dél-Kelet-Ázsiában is hasonló problémákat látunk de azt tudjuk, hogy körülbelül 20%-ük veszettséget hordoz magában, ami, ami megkaphatnak emberek is, és a nyitott határokon az Egyesült Királyságból is eljöttnek ezek az emberek, akkor a veszettség miatt kell lezárni a brit határokat. Now, Madam Bilde. Köszönöm. Három percben Bilde asszony. Köszönöm szépen, elnékezteni 2000 15-ben lejár a jelenlegi állatjóléti stratégia. Éppen ezért nagyon is aktuális ez a kérdés. 2016 és 20 közötti új stratégiára szükség van. Az EM, az EUMS 13-as cikke is kimondja, hogy az Európai Uniónak hatáskör van ezen a téren. Ugyanakkor úgy érzem, hogy ennek, ennél tovább kell mennünk, és egy igazi stratégiában kell megragadnunk ezt a problémát. Itt a agrárkérdésekről van szó, az intenzív állattenyésztés Franciaországban is terjedőben lehet a TTIP miatt. De itt nem csak állatjólétről van szó, az emberi egészségről is. Például Elzászban is működnek olyan intenzív ipari állattenyésztő telepek, amelyek azt hiszem, hogy senki számára sem elfogadhatóak. A, az élve boncolással kapcsolatos áll, állampolgári kezdeményezésre például nem reagált sehogy az Európai Bizottság. Úgy érezzük, de l'expérimentation sur les animaux. hogy az állatkísérletek problémájában oda kell figyelni arra, hogy mit várnak tőlünk az európaiak, ezeket be kell tiltani, és progresszívan egyre fokozatosan át kell, hogy vegyék a különböző másfajta kísérleti módszerek ezeknek a helyét nagyon fontos az is, hogy a, a vágóhidakon például megfelelően kábítsák az állatokat, illetve a, a, a címkézésben is meg kell jelennie, hogy hogyan vágtak egy állatot ezzel kapcsolatos információkra igenis jogosultak az emberek, és a kivételek, mint a rituális eh, állatvágásra vonatkozó kivételeket is meg kell szüntetni. Ugyan sokkal szigorúban kell büntetni például a elefántcsonttal illegálisan kereskedőket és hiszen tulajdonképpen ez is ide tartozik. Úgy érzem, hogy humánus, hatékonyabb módon kell el, eljárni a kobor kutyák ügyében is. Um. Köszönöm. Köszönjük, asszony két percben a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Én is köszönöm kifejezett értem azt a vitát, amely a 2015-ös stratégia indítását szolgálja. Üdvözlöm ezt, ahogy sok hozzászóló tette, mert nagyon fontosnak tartom az, azt, hogy az állatjólét ne álljon meg a határokon. Európa harmonizált módon tudjon fellépni, azért, hogy, hogy az az állattenyésztők jólétét is figyelembe vegyük. Azt hazám Ausztria Európai Összevetésben példás normákkal bír az állattartás szabályozására, és a, a tojótyúkok ketrezben tartása, meg a közúti szállítás tekintetében is, és nagyon szigorúan ellenőrzik is nálunk ezeket. Még más európai tagállamokban kevésbé hajtják végre ezeket, például a tojótyúkokra vonatkozó szabályokat, és az állatszállításnál is ö, ö, sokszor versenyhátrány szenvednek azok, akik betartják a szabályokat. Szeretnék utalni arra is, hogy egyáltalán nem járulunk hozzá, azzal sem viszont az állat jól hogyha nem tesszük lehetővé az állattartást Európában a szabályok lehetetlenítik azt. Tehát a politikának figyelembe kell venni azt is, hogy, hogy milyen sztenderdek mellett tartják azok az állatokat, amelyekből származó termékeket importálunk Európába. Tehát az Európán kívüli állattartás nem veszi figyelembe ezeket a szigorú szabályokat, és így olcsóbban tudnak szállítani Európába. Ez egyszerűen ostobaság erre nem figyelemmel lenni, és nem fellépni ezzel ellen azoknak mondom, akik egy oldalon egyre több állatületet akarnak, ne vigye őket el a puszta akcionizmus lendülete, mert látni kell, hogy ezzel növekedett termelési költségek is együtt járnak. A származási hely jelölésére vonatkozó irányelv szigorú végrehajtása is nagyon fontos az előbb, mint a fogva. Köszönöm, Kofod úr egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Nagyon sokat és nagyon szívesen beszélünk az Európai Unióban az állatjólétről, de a cselekvés már elmarad. Én úgy gondolom, kötelesek vagyunk annak biztosítására, hogy egy jó, biztonságos és fájdalommentes életet élhessenek az állataink. Ezért kell, e, ennek, ezt kell támogatni az állatvédelmi stratégiának is, de mégis minden nap azt látjuk, hogy az Európai Unió sok tagországában megszegik ezeket a szabályokat. Dániában a kismalacok 99 százalékának levágják a farkát. Ez már pedig nem megfelelő állatjóléti viselkedés hadd mondjam ki bátran, mikor lesz már, mikor látjuk már azt, hogy eljárást indítanak azok, azok ellen az országok ellen, ahol nem tartják be a jogszabályokat? Mikor érvényesíteti a bizottság végre a maximális 8 órás szállítási szabályt, amit szintén Európa szerte megszegnek, és egyáltalán minek egy állatjóléti stratégia, hogyha a bizottság nem avatkozik be, amikor megszegik a jogszabályokat? Elnök, köszönöm szépen. Másfél percre Wojciechowski úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Amikor a naminőprendről szavaztunk, egyik kollégám azt mondta, hogy a terrorizmus a legégető probléma, nem ilyenkor kell állatjóléti stratégiáról beszélni. A, a nem a terrorizmus és az állatjólét közé eh, között kell választanunk, ez egy fals alternatíva. Az állatjólét európai alapérték, az európai örökség része, amire büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk arra, hogy a legmagasabb, legszigorúbb állatjóléti szabályaink vannak talán a világon. Az európai állampolgárok többsége azt várja tőlünk, hogy tovább javítsunk az állatjóléti normákon. Az európai polgárok többsége pontosan érti és tudja, hogy az állatvédelem, állatjólét mennyire fontos az emberiség humanitása, a mi humanitásunk szempontjából a 21. században. 2016 és 20 közötti állatvédelmi állatjóléti stratégia kérdését ö, úgy állítják be, mintha az Európai Unió nem szeretné tovább javítani ezeket a normákat. Ez nagyon rossz jelzés lenne a közvélemény irányába. Pontosan ezért szólítjuk fel az Európai Uniót és azon belül is az Európai Bizottságot, hogy egy ilyen politikát folytasson a jövőben, és ehhez azonban egy ilyen stratégiát kell kidolgozni, mert Hatma Gandhi mondta, hogy a nem, nemzetek nagyságát az alapján ítélhetjük meg, hogy hogyan bánnak az állatokkal. Az új állat jóléti stratégiával bebizonyíthatjuk, hogy mennyire humánusak erkölcsösek vagyunk itt Európában. Köszönöm szépen, most másfél percben Jakov Csicsúri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor állatjóléti kérdésekről és a vonatkozó szakpolitikákról vitázunk, látnunk kell azt is, hogy ezek az állatok érző lények, érzik a fájdalmat, hasonlóképpen, ahogy az emberi lény is érzi ezt. Innen kell kiindulni, amikor mindenről eszmét cserélünk. És csak így láthatjuk be, hogy mit teszünk ezekkel az állatokkal, amikor, amikor tartjuk őket, klónozzuk őket sajnálatos módon, és, és nem megfelelő módon szállítjuk őket. Legyünk tehát belátással, amikor az ebből adódó problémákat elemezzük. Különösen gondolok itt a klónozásra és a szállításra. Mindenképpen új stratégiára van szükség, ám arra is, hogy ez figyelembe vegye a vadállatok, vadon élő állatok felhasználását mondjuk a cirkuszi mutatványokban, vagy a illegális állattermékkereskedelemben. A háziállatokra is gondolni kell. Sokszor a macskák, kutyákat, macskákat is kínozzák, kegyetlenkednek velük. Ezzel is foglalkoznia kell a stratégiának. A jelenlegi stratégia ez évben lejár. Mindenképp szükség van tehát egy újra, amely 2020-ig lefedi ezeket a területeket is. Mr. Eck. Köszönöm szépen, másfél percre elnök. Eck úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Triokaitis úr, az Európai Unió elkötelezte magát az állatjóléti elvek betartása mellett, de a tömeges tenyésztés miatt a, a tenyésztés során és a, kö, és a szállítás során is szenveznek az állatok. Sok ezer állat pusztul el az Európai Unióban évente, nem ellenőrzik meg, megfelelőképpen a körülményeket, és nem torolják meg a jogszabály szegést hol van olyankor az európai bizottság amikor ezek a jogszabályszegések megtörténnek? jelenleg az ez, ezévi stratégia lejár márpedig már ezt sem hajtottuk végre megfelelőképpen például a ketreces tartást abba kell hagynunk és az állatkísérletekkel kapcsolatban is egy sokkal kíméletesebb tesztelés módszerét kell átvennünk. Azon kívül a kereskedelmi megállapodásokba is be kell épteni az állatjóléti követelményeket. Sokkal ambiciózusabb állatjóléti stratégiára van szükség, ezt nem lehet tovább halogatni, ez elfogadhatatlan, hiszen az európai polgárok azt mondják, hogy most már nem bírom többet tétlenül nézni, hogy szenvedjenek az állatok. És kérem, hogy ne csak az íróasztalon fekvő papír marad, papíron maradjanak ezek a szavak, most mutassa meg végre biztos úr is az erkölcsi nagyságát, és gondoskodjon az, az európai állatok jólétéről. Köszönöm szépen. Elnök, ekkor elfogad Dessz úrtól egy kékkártyás kérdést? Tessék, egy úr. Ek úr, lenne egy kérdésem önhöz. Ott, ahol volt pártbarátai ö, kormányoznak Németországban, ott működnek a legnagyobb üzemek. Németország nyolc részében magángazdaságok működnek. Németország keleti részében, ahol a volt kommunisták, meg a kommunisták uralkodtak, ott tartják tömegesen az állatokat rettenetes körülmények között. Hogy lehet ez? Ekkor 30 másodpercben válaszolhat a tőke mindig oda megy, ahol a legegyszerűbb lehetőségé vannak, hogy kiterjedjen. Németország keleti részében ezek a lehetőségek adódtak, megnyíltak. Emlékezzenek arra, honnan jönnek a beruházók. Hollandiából például. Nagyon sok beruházó, akik kelet-németországban működnek. Nem a pártommal függ ez össze, nem pártpolitikai kérdés ez és amikor ma egy állásvéleménystratégiáról beszélünk, nem pártkérdésekről. Köszönöm, most Durand képviseli a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a 2012-15 közötti állatjólóti stratégiából igencsak vegyes eredményeket értünk el, ezért 2016-20 közötti stratégiának teljesen meg kell újulnia. Ezzel kapcsolatban e, nagy e, körültekintéssel e, felmérték a, a, a helyzetet. A transatlanti kereskedelmi megállapodás, a TTIP esetében pedig tudjuk, hogy az intenzív állattenyésztés mivel jár. Egy elképesztő tartatott állapotok között bezárva tartanak állatokat. Ugyanez a fajta intenzív állattenyésztés Európában tarthatatlan, és éppen ezért be, ezt be kell tiltani. Ezért biztos úr, én azt követelem, kérem öntől, és az emberek is ezt kérik, hogy kit akarunk védeni, igazából a nagy cégeket, vagy az emberek egészségét és az állatokat. Köszönjük, Tulló úr, egy percben elnök asszony! Az Európai Unió működéséről szóló szerződés thirteen as cikkét idézte már egy kollega, de azért elmondom én is, hogy ebben az szerepel, hogy az állat jó létet pontosan az állatok jólétének szem előtt tartásával kell végrehajtani, és ezt figyelmen kívül hagyjuk túl sok kivételt engedünk a szabályok alól, ami bizony nagyon furcsa dolog. Például az állatkísérletek során teljesen felesleges kísérleteknek vetnek alá állatok ezreit, millióit, vagy itt vannak például a cirkuszi állatok. Képzeljék csak el, hogy milyen mennyiségű szenvedésnek vannak kitéve ezek a szerencsétlen állatok. Illetve vannak vallási okok is, Ez szerintem teljesen tarthatatlan, ez a képmutató hozzáállás. Úgy érzem, hogy az állat jólétet kellene mindenképpen, mert vel érző, állatok, érző lényekről van szó, ezt kell előtérbe helyezni. Biztos úr, hölgyeim és uraim! mindannyiunk egészsége egyre inkább függ az általunk elfogyasztott állatok egészségétől. Ez pedig mindenképpen emeli az állatjólét fontosságát, annak miként itt hogyan tartják, etetik az állatokat. Ezért is, hogy fontos a bizottság legutóbbi években tanulstott erőfeszítése, hangsúlyoznunk kell azt, hogy fokozni kell ezeket az erőfeszítéseket, annak érdekében célszerűbbek legyenek, az Európai Bizottság kell, hogy biztosítsa, hogy folyamatos kommunikáció folyjon az, a fogyasztók érdekeit is felmérve, és a gazdálkodók érdekeit is figyelembe véve. Egyensúlyt kell találnunk és teremtenünk minden érintett fél érdeke között, annak érdekében, hogy mindenki jogait garantálni tudjuk ebben az összefüggés rendszerben. Ezért értek el nagyra, hogy a bizottság nem csak azzal kell foglalkozom, hogy konzisztens, egyszerűsített és Európai Uniós szintű egységes szabályrendszerrel bírjon és jogszabályokkal, hanem azt is biztosítani kell, hogy közelről figyelemmel kísérjék a végrehajtást, monitoring kövesse ezeket, ezt a tagállamokban, mert bizony sajnálatos, hogy nagyon nagy hiányosságok vannak jelenleg a végrehajtásban. Nagyon súlyos az egyensúly hiány, az élelmiszerláncban, és jelentősen sújtja ez a gazdákat. És ez a beruházásokat is fékezi a mezőgazdasági termelésben. A gazdákat túlterheli, agyon nyomja a bürokrácia. Nem szabad még nehezébbé tennünk az élelmiszeripar működését. Épp ellenkezőleg úgy gondoljuk, hogy azok a gazdák, akik vállalták a felelősségüket a területen, és továbbra is működnek, stabil és előre látható megtérülését kell lássák beruházásaiknak, ugyanakkor egyenlős, egyenlő nemzetközi szabályokat is kell teremtenünk. A tagállamok kell, hogy éljenek az EU támogatások eh, és a vidékfejlesztés nyitotta lehetőségekkel, a kutatás, fejlesztés, beruházás, inno, innovatív, modern megoldások keresése érdekében az állva, hogy az ember, a fogyaszt, európai fogyasztók jó minőségű élelmiszert fogyasztanak, amit el tud, meg is tudnak fizetni. Mici asszony a szó egy percre. Tisztelt elnök asszony, az állatok érző lények, ők is éreznek fájdalmat, ők is szenvednek, ezért eh, képtelenség megérteni, hogy hogy tudnak az emberek rosszul bánni ezekkel, az állat, eh, ezekkel a teremtményekkel. Sajnos ennek ellenére nagyon sok ember van, aki egyszerűen csak a nyereség céljára akarja kihasználni az állatokat, eh, táplálék, tudományos kísérletek, vadászat vagy más, cél, más célra, már pedig az állatokat tisztán tisztelettel kell kezelni, hiszen nem tudják saját maguk kifejezni az igényeiket, nem tudnak védekezni, nekünk kell megvédeni őket az jelenlegi állatvédelmi állítjóléti stratégia ezérben lejár. Felszólítom a bizottságot arra, hogy késlekedés nélkül hajtassa végre a még nem működő pontokat, és készítsen el egy olyan új stratégiát, amely az állatok javára és az állatokat szerető, tisztelő emberek javára szolgál. Bizonyítsuk be azt, hogy képesek vagyunk a vételen állatoknak hangot, hangot kölcsönözni, képesek vagyunk őket megérteni. Köszönöm szépen, Göring asszony, a szó egy percre. Köszönöm szépen. A jogszabályok jobb végrehajtása és koordinációja a legfontosabb az jólét területén. Tudjuk, hogy az állatok az európai tenyésztésének helyzete hogy áll. Nagyon fontos, hogy támogassuk az európai hústermelést, és ne okozzunk állatjóléti problémákat aminek az, az lenne a vége, hogy a versenyképesség csökken, és az import is csökken. Természetesen meg kell az, akadályoznunk azt, hogy az állatokkal rosszul bánjanak, meg kell követelni a, követ, a különböző sztenderdek betartását. Az európai szinten kell ezt megtenni, hiszen az egységes piac csak így valósulhat de nagyon sok kérdést tagállami szinten oldanak meg, és nagyon sokszor nem cselekednek megfelelőképpen a tagállamok. Legalábbis Deszúr és más hozzászólók is ezt mondták, én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, mindenhol nagyon magasak a szintek, hajtsuk végre az összes jogszabályt. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Teri Cabras úr. Egy új állatjóléti stratégiában mindenképpen szerepelnie kell annak az alapvető gondolatnak, amely az állatok védelme mögött áll. Ez egy filozófiai és etikai elv, amelyet általában nem említünk, és ez a következő. Védenünk kell az állatokat, mert vannak jogaik. A jogok és a kötelességek összfüggései miatt, hogyha úgy érezzük, hogy meg kell védenünk az állatokat, akkor az állatoknak vannak jogaik, ezeknek pedig a dokumentumban akkor szerepelnünk kell. Ez az, az alap, amelyre az egész állatúlíti stratégiánk épül. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük. Két percre megadom a szót Schreier Pirek asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Ma arról beszélünk, hogy a stratégiát folytatni szeretnénk. Elnök asszony, ellene vagyok ennek. A következő oknál fogva, oknál fogva az irányelv és a rendeletek végrehajtásra kerültek, és megvannak már az eszközeink ebben a házban a Hollandiában több miniszter is említette a vita során, hogy Hollandiában minden gazda betartja már ezeket a szabályokat. Ugyanez magas költségeket jelent ez a termelésben, és ezt az állampolgárok fizetik meg jelenleg. Beszéltünk a mezőgazdaság válságáról éppen itt ebben a házban. Azt folytatjuk a stratégiát, tehát akkor a parlament részéről nagyon súlyos terheket rúgunk a gazdákra. Csak az állatjólétről beszélünk, ám az emberek jólétéről is, is foglalkozni kéne. Ö, menekültek ezrei érkeznek Európába, ö, ö, miközben nincs enni és valójuk, miközben mi arról beszélünk, hogyan kell az állatokat utaztatni úgy, hogy ventiláció legyen a teherautón vagy a vagonban a, az embereket tovább magasabb polcra kell helyezni, mint az állatokat, az emberek érdeke folytosabb, mint az állatoké. A fűtés, a táplálás, a megfelelő elhelyezés, tekintetben az emberekre kell elsősorban gondolni. A párizsi EPP eh, e döntés nem kapott elég támogatást. Az embereknek segítsünk, keresünk megoldást az igazi európai válságokra. Ez pedig a menekült politika, és a terrorizmus elleni fellépés. Az emberek jóléte előrébb kell legyen a napirenden, mint az állatoké. Persze mindig keményen kiállok az állatok jogaiért is. Köszönöm, elfogad kék kártyát, ketten kértek. Egyikük azonban már szólt az egyik kérdés kérdésfeltevő, úgyhogy a másik adom meg a szót. Jár úr, letenné föl, hogyha elfogadja a kérdést. Jár úr, 30 másodperc. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, Schreier Pirék asszony jól ábrázolta a gazdák állapotát. Ugyanakkor az Európai Parlament az állat jólétel hivatalból kell foglalkozni hivatott, a végrehajtást kell megvizsgálni, és különösen az, az otthon tartott állatok, tehát a állatok, illetve a állatok tekintetében is foglalkozni az Európai Parlamentnek. Egy teljesen jól ismert kérdés. A holland parlamentben gyakran folyik erről vita. A, például, aki több tíz macskát tart egy kis lakásban, az az, azzal is foglalkozni kell. Minden szektor, minden állat megfelelő figyelmet érdemel, a stratégia ki kell legyen ezekre. Köszönöm szépen meg egy a szót. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy az állatjóléti stratégia, amiről beszélünk, most már a második, az első 12-től 2015-ig volt érvényben, ez jár most le. A célja az volt, egyetlen egy célja volt, de jó lenne tudni, hogy az eredményei milyenek voltak, és hogyha az eredmények nem kielégítők, akkor egy kicsit átfogóbb megközelítést kell alkalmaznunk, átfogóbb harmonizációt kell az állatjóléti jogszabályok szintjén megteremteni, azt hiszem, hogy ez lesz a második időszakra vonatkozó követelmény. Tehát szeretném tudni, hogy milyen eredményeket éltünk el. Szeretnénk látni az eredményeket, és a második stratégiát ennek fényében összeállítani. Az Euróbarométer felmérés, felmérései mutatják, hogy az európai polgárok mit gondolnak erről. Tudjuk, hogy készek többet fizetni a jobb minőségű állat jólétért az elért eredmények értékelése után azt kell megnéznünk, hogy megvalósítják-e egységesen mindenhol a jogszabályokat. Azon kívül át kell gondolnunk a harmadik országgal kötött megállapodásokat. Lehet, hogy azon a szinten kicsit nagyobb követelményeket kell támasztanunk. Köszönöm szépen. Kusnyi kolléga a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Emlékeztetnék arra, hogy 19 intézkedésből 9 olyan intézkedés van, amelyet eddig végrehajtottak az előző stratégián belül. Tehát az Európai Bizottságnak be kell hozni a lemaradást, és ugyanakkor új intézkedéseket is kell javasolnia annak érdekében, hogy a 13. cikkben leírt követelményeket, követelményeknek megfelelően. Az állattenyésztésnek ugyanakkor megfelelő esélyeket kell adni az Európai Unióban, és a belső piac is kell, hogy működjön. Amikor kereskedelmi megállapodásokkal kötnek a harmadik országokkal, akkor is szem előtt kell tartani az állat jólétet. Itt is vannak bizonyos követelmények, szabályok, amelyeket a harmadik országbeli szereplők is be kell, hogy tartsanak. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Örülök annak, hogy napirendre került ez a szóbeli kérés. Fontos ugyanis, hogy az Európai Parlament az Európai Bizottság munkájáról beszélesen miért megszületnek a döntések. Az európai polgárok számára fontos az állatjólét. A polgárok egyre többet eh, szeretnének, egyre felelősebben szeretnének fogyasztani, ezért szeretnék tudni, hogy az élelmiszerek hogyan, honnan eh, származnak. Éppen ezért szükséges, sek ezek az előfeszítések, amelyeket így vagy úgy megvalósítottunk, eh, a, a jobb minőségű élelmiszerek előállításának egy össz, fontos része egy új állatjóléti stratégiának pragmatikusnak és objektívnak kell lennie, ki kell kérni a fogyasztók, illetve a szakmai szervezetek véleményét is. Az állattenyésztésben pedig a bevált gyakorlatokat, a, a színvonalas eljárásokat kell ösztönözni, az nem működik, hogy egyrészt állat úgy kell, úgy kell tehát az új jóléti szabályokat szigorúbbra fonni, hogy közben túlzott terhet nem rovunk a gazdákra, az állattenyésztőkre, és megőrizzük az európai állattenyésztési modellt. Éppen ezért figyelme kell venni, hogy már mennyi mindent várunk el az állattenyésztéktől, itt van például a NEC irányelv, ami jól mutatja, hogy mennyire nehéz a célokat összhangba hozni a valósággal a terepen. Éppen ezért a fogyasztók az üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését és a biogazdálkodást szeretnék. Ez, éppen ezért nagyon gyakran ezt a két célt nagyon nehéz összeegyeztetni, ezért tudjuk, hogy milyen nehéz ez a feladat, amely előttünk áll. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Kádenbach képviselő, parancsoljon. Tisztelt elnökasszony, biztos úr, a válság ellenére, a gazdasági válság ellenére foglalkoznunk és beszélnünk kell az állati jogokról, ezért is, mert a 2012-15-ig való időszakban érvényesülő stratégia folytatandó, és a gazdasági válság nem szabad eltántorítson bennünket az állatvédelem, az állat jólét kérdéseiről, és még kevésbé szabad a napi rendünket befolyásolni a terrorista brutális támadásoktól. Nem diktálhatják ezek azt, hogy miről tárgyalunk az Európai Parlamentben. Fontos téma ez is, a válság fényében is, a terror fényében is meg kell fogalmaznunk gondolatainkat ezzel kapcsolatban, nagyon fontos pontja az európai szerződésnek a 13-as pont, mely kimondja, hogy az állatok érző lények, nem lehet semmibe venni jogaikat, és én meg vagyok győződve erről, arról, hogy ön csapatával együtt egy igazi jövőképes stratégiát tesz majd az asztalra, mert meg vagyok győződve az önök működésének tapasztalatai alapján, amelyet az egészségügyi szakbizottságban szereztem, látjuk, hogy az állatok jóléte, az emberek jóléte, az emberek egészsége, az állatok egészségén egymástól nem elszakíthatók. Európában az emberekért cselekszünk, hogyha az állat jólétért harcolunk, és azt valósítjuk meg. Köszönöm, most pedig megadom a szót. Dalton képviselő úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. A, a világ legszigorúbb szabályai Európában találhatóak, de hogyha nem szerzünk nekünk érvényt, akkor habatkát sem érnek. Ezért a jogérvényesítés a legfontosabb mi haszna egy újabb élet, állatjóléti stratégiának, hogyha a jelenlegiekről sok tagállami minisztériumban csak beszélnek? Ezt láthatjuk az állatjóléti szabályok tekintetében. Például a, a szállítás esetében az, e, az eseti vizsgálatok azt mondották, hogy nagyon messze áll a gyakorlat, a, a valóság a szabályoktól itt van például a kettelésben tartott állatokra vonatkozó ö, útlevél szabályzás, amire szintén fityet hánynak jó néhány tagállamban. A meglévő szabályoknak kell érvényszerezni, nem újakat elfogadni. Ehhez az Európai Bizottságnak ö, egyes tagállamokkal szemben jóval keményebbnek kell lenni, a bevált gyakorlatot meg kell osztaniuk a tagállamoknak, állati jóléti kultúrát kell fejleszteni Európában, csak így lehet azt biztosítani, hogy közös normákat a közös nevező a inkább a magas felfele és nem lefelé mutatnak. Köszönjük. Bogovics a következő hozzászóló. Az európai gazdák és az európai agárpolitika büszkék lehetnek az állat jó léterén elért, az elmúlt 15 évben elért eredményeivel. Én hazámban, Szlovéniában közelről figyelembe kísérem, mint gazda ezeket a feleményeket, is, mint volt agrárminiszter is, tudom, mit kellett tenniük, milyen sok feladatot kellett ellátniuk a gazdáknak ahhoz, hogy, hogy a gazdaságok megfeleljenek a követelményeknek, az állatjóléti követelményeket is beleértve. A baromfi és a, a nagyállattartás tekintetében is meg kell vizsgáljuk, milyen szabályokat hozunk, és hogyan hajtják azokat végre. Itt további lépésekre lesz még szükség, hogy egységes szabályrendszer érvényesüljön, és, és garanciák legyenek arra, hogy az állat jólét egységes szabályok szerint mindenhol betartásra kerüljön. A gazdákkal együtt és a fogyasztókkal együtt kell olyan lépéseket tennünk, amelyek előre visznek végig gondolt módon, nem szabad elkapkodnunk a dolgot, és megfelelően ö, kritikusak is kell legyünk, közelebbről megvizsgálni azokat az országokat is, ahonnan importálunk hústermékeket. Mert ha abszolút kritikátlanul importálunk, azzal bizony a saját hitelességünket és érdekeinket is, és az európai mezőgazdaságot nagyon nehéz ezzel behozzuk, az állattartást veszélyeztetjük Európában. Különösen a kisgazdá, kisgazdaságok és a, nehezebben nehezebb, nehezebb helyző területek lesznek ennek az első áldozatai. Tehát valósítsuk meg a normákat a szabadkereskedelmi megállapodások keretében is, mert itt belesétáltunk bizony csúnya csapdákba, amelyek áldozatai a gazdák lesznek Európában. Köszönöm szépen, Brandon úr, Köszönöm, elnök asszony. Az európai állampolgárok az Európai Bizottságra figyelnek, és határozott intézkedést várnak tőlük az állatjólét védelmére. Az új állatvédelmi állatjóléti stratégia jó kiindulópont arra, hogy egy olyan jogszabálykeretet készítsünk el, amely egy egyablakos ügyintézést biztosít. Az egyetlen garanciája annak, hogy az állatjóléti kérdéseket koordináltan és hatékonyan kezeljük, az, hogyha egyablakos megkezelítést használunk. Az új állatjóléti stratégiának az kell, hogy központa legyen, hogy érző lények az állatok, és csak így tudjuk megoldani Európai Uniós szinten a legégetőbb kérdéseket a tenyésztett állatok jólétét javítani kell, meg kell tiltanunk az élő állatok harmadik országokba szállítását és a kettelésből tartott állatok kínzását. Mindennek részét kell, hogy képe, mindez része kell, hogy képezze egy új állatjóléti stratégiának. Köszönöm szépen, Nolcs asszonyé a szó. Tisztelt biztos úr, miért miért nem készülhet egy új stratégia az állatjólét szempontjából? Mi ennek az akadálya? és ugye nem csak ebben a szakbizottságban tesszük föl ezt a kérdést, más szakbizottságban is látjuk, hogy a stratégiákat nem hajtják végre. Például a nemek közötti egyenlőség szakbizottságában is ezt látjuk. Miért akadályozza meg a, mi akadályozza meg a bizottságot abban, hogy világos célokat határozzon meg, világos cselekvési tervet állítson össze, és azt végrehajtsa az európai országokban. E, nem tudom elképzelni, hogy olyan, miért van olyan sok téma, amit itt kollégáim megemlítettek, amit egyszerűen lesöpörnek az asztalról. Szükség van egy stratégiára, és

Köszönjük. Giuffrida asszony a következő hozzászóló. La strategia per il benessere degli animali. Köszönöm szépen. Az állatjóléti stratégia 2012 és 15 között pozitív hatással volt a szakpolitika alakulására, illetve mindazon intézkedéseinkre, amelyek az állatok jólétének javítását szolgálják. Egyre nagyobb figyelmet kell szentelni ennek. Sajnálatos módon azonban a közvélemény jóval előttünk, az uniós intézmények előtt jár ez ügyben, és az emberek ma már nem hajlandóak egyszerűen tétlenül végignézni, hogy kínozzuk, vagy borzasztóan márunk az állatokkal. Igenis fontos szempont, hogy hogyan tartjuk az állatokat hiszen a rossz utatott állat nem lehet egészséges, és ezért ezt nem ajánlatos elfogyasztani. Ezért várjuk azt a, az Európai Bizottságtól, hogy az új stratégiával fellépjen e, ez ellen. A Ferőer szigeteken például e, tudjuk, hogy mi folyik ennek véget kellett. Utolsó. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló az KCDI eljárás előtt, Szerra úr. Köszönöm szépen. Mit szeretnénk elérni az állatjóléti intézkedésekkel Európában? Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az állatok pszichés és fizikai egészségek között, mégpedig úgy, hogy a, fa, a gazdálkodók megfelelőképpen tovább tudjanak dolgozni, hiszen nem engedhetjük meg, hogy a, a gazdálkodás hatékonysága miatt romoljon az állatjólét. Biztosítanunk kell azt, hogy a halgazdálkodók, a halgazdaságok is megfelelő körülményeket biztosítanak az állatok számára, hogy ott is megvalósulnak a minimum követelményeknek, meg, követelmények. A bizottság a 2012-15 közötti stratégia tudományos eredményére alapozva azt állapította meg, hogy a halak is szenvednek a tenyésztés során. Érdekes lenne tudni, hogy hogy haladunk majd tovább az új stratégiában. Köszönöm szépen. Mindenki megkapja a spontán felszólalások során a szót. Először Láb képviselő. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen biztos úr, tisztelt kollégáim! Ma az állatjólét kérdéséről vitázunk, amely rendkívül fontos téma. Szükség van a megvitatására. Akkor is, hogyha olyan állatokról van szó, amelyeket tömeges tenyésztéssel, kezelnek, és a, melyeknek a tartási körülményei nagyon gyakran kielégít, nem kielégítőek. De a házi állatok, kertelésből tartott állatok sem élnek mindig megfelelő körülmények között. Azon kívül az állatok leülésének, levágásának körülményei sem mindig elfogadhatóak vagy például a kísérleti állatok kérdése, amikor gyógyszereket kívánunk tesztelni állatokon, olyan gyógyszereket, amelyeket embereken nem tudunk tesztelni, akkor az állatok tesztelésénél is nagyon sok hiba merül fel. Azon kívül az állatok szállítása, valamint az állatok klónozása során is rengeteg hiba van. Nagyon örülök neki, hogy a klónozást megtoltotta a parlament. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy egy, perces, egy percet kap mindenki csak a spontán felszólások során. Mikor úré a szó. Köszönöm, elnök asszony magas szintű állatvédelem és állatjóléti szabályok tisztelben tartása elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban egészséges élelmiszerekkel állítsunk elő. A 2012-15 közötti stratégia komoly előrelépést hozott, de még bőven van tennivalónk ez ügyben. Az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel azért, éppen ezért, hogy egy ambiciózus stratégiával álljon elő a 2016 és 20 közötti időszakra vonatkozóan, amelynek célja az kell, hogy legyen, hogy egyszerűsödjenek a szabályok. A tagállamok között óriási különbségek vannak e tekintetben, ez bizonytalanságot okoz, illetve versenyhátrányba hozhat egyes gazdákat. Az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy azokat a gazdákat támogassák, akik az állattenyésztésben tiszteletben tartják az állatjóléti szabályokat. és az áttenyésztés mellett úgy érzem, hogy a koborállatokkal való bánásmódban is az állatjóléti szempontokat igen sérülnyesíteni kell. Mária szóra következő hozzászóló. Tisztelt elnök asszony, az állatjólét rendkívül fontos kérdés, amit a bizottságnak komolyan kell vennie az Európai Unió 2012-től 15-ig tartó stratégiája egy sor pozitív eredményt hozott magával, különösen az állatokkal való rossz bánásmód területén. Egy sor európai országban azonban még mindig rosszul bánnak az állatokkal, kínozzák az állatokat, és ha a globális szintet nézzük, látjuk, hogy milyen sok helyen tapasztalhatjuk az állatok kínzását. Többek között például a bálna halászat területén is. Meg kell védenünk az állatokat mindenfajta kínzástól, és az állatokra nézve káros folyamatokat, eljárásokat meg kell szüntetnünk, egyszerűsítenünk kell a jogszabályokat. Köszönöm. And now I will keep the... Köszönöm, most pedig megadom a szót Müller asszonynak tisztelt elnök asszony, kollégák! Üdvözlök mindent, ami hozzájárul az állatok jólétének erősödéséhez, mert ez elsőrangú prioritás kell legyen minden EU-beli gazdálkodó számára. Az állattartási formák további fejlődése az elmúlt 30 évben kiváló eredményeket hozott. Nagyon nagy előretörések történtek, és a beruházási programokban is, melyek fokozzák amelyek a lehetőséget annak, hogy új, modern istállózási formák jelenjenek meg, jó eszközök voltak. Svájc például tanúsít olyan, csak olyan istállótartás tanúsítványokat ad ki, amelyek az állatjólét szempontokat is figyelembe veszik. Ezek jó példák lehetnek számunkra is. Életképes, végrehajtható folyamatokat megrajzolva. Nem szabad szem előtt éveszteni ezeket az érdekeket. Nagy gondot látok abban, hogy a 28 tagállamban olyan, olyan különböző módon bánnak az állatokkal és az állat jóléttal, harmonizálni kell itt. Szerintem nagyon fontos volna, hogy minden ö, ö, állat esetében is tanúsítványjal igazolható legyen az, hogy a magánháztartásokban tartott állatokat is megfelelő módon ö, tartják. Köszönöm, most Viegas úr szó. Mr. Viegas. Viegas úr bem-estar animal são... Köszönöm szépen. Az állat jóléti szabályok megsértése azon mezőgazdasági eljárásoknak köszönhető, amelyek csak a nyereséget tartják szem előtt az intenzív gazdálkodás, főként például a nyúltenyésztésben vagy a tojó tyúkok tartásában, mind-mind csak a profit maximalizálás szolgálja. Ez az ellentmondást kell valahogy feloldalunk. Egyre liberálisabb az agrárpolitikánk, amely piacorientált, olyan nyomás alá helyezi a gazdákat, amelyek csak a termelést, a profitot tartják szem előtt, és valahogy a háttérbe szorulnak az állatjóléti megfontolások. Miközben a tudomány folyamatosan arra hívja fel a figyelmünket, hogy a vesztünkbe rohanunk, ez egyszerűen őrültség. Közegészségügyi szempontból ez tartatatlan. Köszönöm, Árnott úrnak adom meg a szót. Thank you. Köszönöm. A szubtiltás szerint a döntést a lehető legközelebb, az állampolgár legközelebb kell meghozni. A legtöbb ügyben éppen azonban jobban lehetne, hogyha nem, jobban lehetne a nemzetek szintén döntést hozni nem kell mindenkire ugyanazt a zubbonyt ráhúzni a tagállamok. Például kell, hogy hatásköre bírnak, hogy szabályozzák az állattermékek exportját, importját úgy, hogy véget vessenek a kegyetlen tartásnak. Az exotikus háziállatokra vonatkozó megérdések alapján például a díszhalak tartása több ezer munkahelyet tart fenn a saját választóközetemben is. Ezt is helyben kell dönteni. Nagy-Britanniában sajnos sokan riogatnak a, a munkáspártban, sokszor miniszterek is azt mondják, hogy a húst azt úgy kell kezelni, mint a dohányt, hogy a közegészségügyi kampányokkal kell riogatni az embereket. Nem lehet a húsevőket a dohányosokhoz hasonlítani szerintem. And now... Köszönjük. Most pedig megadom a szót újra Andrew Andrukaitis biztos a parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Figyelmesen meghallgattam önöket és az önök felszólalásait ebben az igen fontos témában. Biztosítatom önöket, abban, hogy folytatni fogjuk az állatjóléti stratégiát. Különböző megközelítést alkalmaznának, új jogszabálykeretről beszélnek, új stratégiáról beszélnek, egy európai állatjóléti platformról volt szó, illetve arról, hogy értékelni kell a jelenlegi stratégia megvalósítását, végrehajtását. Mindezek a lehetőségek fölismerültek a szolgálatom munkája során, és mindezeknek a kilinduló pontja az Euróbarométer felmérés volt. Nem csak arról van itt szó, hogy a nyilvánosság érdeklődik ez iránt a kérdés iránt, hanem arról is, hogy az európai élelmiszerlánc számára nagyon fontos ez a téma, és ezért nagyon sok érdekeltet érint. Az Európai Unió állatjóléti stratégiájába új információt fogunk beépíteni, és ez lehetővé teszi azt, hogy az, az a sok jogos elvárás, amit felénk támasztanak az európai állampolgárok, meg is válasza is találjon folytatni fogjuk a munkát, és fontos prioritásként fogjuk kezelni ezt a kérdést. A következő EU barométer felmérés eredménye alapján meg fogjuk nézni, hogy a polgároknak nyújtott információt hogy tudjuk javítani, és a hivatalos ellenőrzésről szóló nem sokára megjelenő javaslatban egy referenciaközpontra is teszünk javaslatot, amelyen lehetőséget ad majd arra az érintetteknek, hogy jobb információkat szerezhessenek. Az állattenyésztésnek profitálnia kell ebből az előnyös helyzetéből, amelyben az állatjólétet ilyen nagy figyelemmel és hangsúllyal kezeljük, és várom a parlament ennek, ebben a témában írt állásfoglalását, és biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság az állatjóléti kérdéseket igen komolyan veszi. Folytatni fogjuk a munkát, ezeknek a kérdéseknek a szélesebb európai élelmiszerláncba való beiktatásával. Köszönöm szépen. Köszönöm. Állásfoglalás indítványjal zárjuk majd a vitát.